ehhez a teljesítményhez. Most tehát kérem a kollégákat, hogy szavazzunk az állásfoglalásról, amely a társulási megállapodás megkötéléséről szól Grúziával. Az első szavazat az egyes módosítóról szól, készfeltartás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, Elnézést kérek, az ötös módosító oka fogyott, tehát erről nem kellene szavaznunk, és a 15-ös bekezdésre kell áttérnünk. Az ötös oka fogyott, mert az egyest elfogadtuk. Tehát 15-ös bekezdésnél a 2-es és a 6-os azonos, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a képviselők, megnyitom a szavazást a 2-es és 6-os módosító indítványokról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő Preda úr szóbeli módosító indítványa parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, szóbeli módosító indítványt szeretnék tenni, de hadd üdvözöljem én is Mikhail Szakásvilit, a volt grúz elnököt, a korábbi grúz elnököt, aki szintén itt van a galérián. And I want to move, um... Szeretném tehát a szobeli módosítómat uh, benyújtani. A 16-os bekezdés, ez a következő szöveg. ODHIR Trial Monitoring Report Georgia issued on 9 December and calls on the Georgia... Üdvözöljük a monitoring jelentést, amelyet december 19-én adta ki, és a, üdvözöljük azt is, hogy Grúzia a hiányosságokat vállalta, hogy megszünteti hamarosan. Kollégák, kérdezem, hogy a szóbeli módosítóhoz van-e valakinek ellenvetése? Ha nincs ezzel kapcsolatban senkinek gondja, akkor ki van mellette szavazzunk, ellene, tartózkodás, a módosítót elfogadtuk. Most következik a hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most tehát a teljes állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk ezt az állásfoglalást. The last vote is on the... Az utolsó szavazás Mamikins úr jelentése társulási megállapodás Grúziával. A hozzájárulásról szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. És elfogadtuk. Thank you, colleagues. just signed the minutes of yesterday? Köszönöm szépen, kollégák! have received from the Greens group. A zöld frakciótól eh, azt a kérést kaptam, hogy Ernest Menegát eh, nevezzék ki a Költségvetési Szabizottság